Kérem szépen, hogy akkor mindenki foglaljon helyet, minél gyorsabban, ugyanis nagyon sok, nagyon nagy a késésünk, és nem szeretném, hogyha a hearingnek, a meghallgatásnak a rovására menne mindez. Sajnos már fél órás késésben vagyunk, úgyhogy sajnálom mindazokat, akik mostanáig várakoztak, és akik tudják, hogy a mai délután fő célja az, hogy Ursula Gasszek kérdésével, témájával foglalkozzunk az európai közpolgárság témájában. Először is megadnám a szót Báró alelnök úrnak, valamint más európai bizottsági képviselőknek, akik el fogják mondani, hogy hogyan is működik az európai állampolgárság, közpolgárság kérdése meg fogjuk majd hallgatni, még nincs itt, még nem látom, de bizonyára majd megérkezik az Európai Ombudsman, Diamanduros úr, aki a leginkább gyakori panaszokról fog nekünk beszámolni, a állampolgársági kérdésekben felmerülő problémákról fog beszélni velünk. A lengyel képviselő Piotr Stachanskik úr sajnos nem tud eljönni hozzánk ma délután, éppen ezért őt Mateusz Szora fogja képviselni, helyettesíteni. Rögtön meg is adom a szót Zsák Bárónak, aki bevezetőt fog tartani, és azután a jelentéstevőnknek, Ursula Geszeknek fogom megadni a szót. Öni a szó, alelnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gácsek asszony. Nos, az európai állampolgárság, közpolgárság kérdése nagyon jó, időszerű most, hiszen a Stockholmi programot most állítjuk össze, és azt szeretnénk, hogyha az állampolgárság kérdését konkrétabb tartalommal töltenénk meg. Mit is jelent ma az európai közpolgárság fogalma, európai állampolgárság fogalma? Nos, hát jogi értelemben egyfajta státuszról van szó, jogállásról, státuszról, amely lehetővé teszi az Európai Unió tagállamainak állampolgárai számára, hogy ugyanazokat az elbánásokat élvezik jogi értelemben bárhol az Európai Unió területén belül. Ez már pedig a szerződésekben foglalt szabadságjogokhoz kapcsolódik, tehát például a szabad mozgás, az európai, valamint a helyi önkormányzati választásokon való részvétel, illetve jelöltség kérdésében konz, konzuli jog, a petíciós jog, az intézményekhez való fordulás joga, tehát megint csak a petíciós jog, és az Európai Unió állampolgársága igazából egy olyan koncepció, amelynek tartalma változó, ez pedig nagyon hasznos vitát vet fel az Európai Unió és állampolgárai közötti kapcsolatról. Mit is jelent az e- európai állampolgár? Ez egy kicsikét ö, egy ilyen gondolat, egy ilyen fogalom, absztrakt kifejezés. Mit is kell tenni tehát? annak érdekében, hogy az unió közpolgárságát megvalósítsuk. Ezzel kapcsolatban néhány kérdést fogok felvetni. Először is nagyon fontos, nagy lélegzetvételű kérdéseket kell felvetni azzal kapcsolatban, hogy az unió polgárai milyen problémákkal is küzdenek már mindennapjaik során. Új javaslatokkal fogunk esetleg előállni ezen a területen, a következő jelentésben legalábbis ezt célozzuk meg. A terepen a jogok megvalósítása is, megvalósulása is rendkívül fontos kérdés, és még három fontos tengelyről beszélnék ebben az összefüggésben. Az Európai Unió polgárainak élete, illetve az, hogy hogyan valósulnak meg a jogaik a területe, a terepen, a valóságban. Gondolok főként a szabad mozgásra, a választási jogra, azután a az állampolgárok életének fontos állomásai a születéstől a halálig, a gyermekek, a nyugdíj, a vállás, és így tovább az Európai Uniós állampolgárság megvalósulásának kérdése. Ezzel kapcsolatban van egy konzuli védelmi joggal kapcsolatos dokumentum is, valamint az Európai Unió életében az állampolgárok részvételének kérdése is felmerül. Tehát a demokratikus játékszabályokban való részvétel a 2014-es célkitűzésben kap megfogalmazást, az európai, illetve helyi önkormányzati választásokon való részvételi jog. Ez egy olyan vívmány, amelyet nem kellőképpen alkalmaznak, használnak ki az állampolgárok, csak 12%-a az állampolgároknak járult az urnákhoz a legutóbbi európai parlamenti választások során, tehát itt azért még nagyon sokat lehetne javítani. Még az 1976-os jogi jogszabályhoz képest is. Valószínűleg ezt napra készé kell tenni, és meg kellene vizsgálni azt egy tanulmány keretében, hogy más tagállamokban élő Európai Uniós állampolgárok miért olyan kis rész, miért olyan kicsi arányban vesznek csak részt az európai parlamenti választásokon, 2009-ben várjuk majd a tavasz folyamán ennek a tanulmánynak az eredményeit, és a mm, határok nélküli hálózat létreve, létrehozása, amelynek szintén az a célja, hogy erősítse az európai közpolgárság fogalmát. Az európai politikák kidolgozásában ezeket a hálózatokat kellene felhasználni, erősíteni kellene őket, ösztönözni kellene őket a befogadó tagállamokban. Gyermekek részvételének kérdése. A Gyermekjogi Fórum egy olyan módszer dolgoz most éppen ki, amelynek az a célja, hogy az Európai Uniós politikák kidolgozásában a gyermekek is részt vegyenek. Az Európai Unió állampolgárainak részvételével kapcsolatos kezdeményezés. Ez egy új kezdeményezés a Lisszaboni szerződés keretében jön létre, javaslattételi kezdeményezési jogról van szó. Ehhez természetesen egy rendeletre lesz majd szükség. Harmadik gondolat. Az első mi is volt? milyen értelmet adjunk az európai közpolgárságnak. Második pont az volt, hogy mik legyenek ennek a konkrét megvalósulási formái. És a harmadik pont az az, hogy az Európai Unió közpolgársága egy többes tartalommal rendelkezik, és itt a tagállamoknak nagyon fontos szerepe van ennek a kidolgozásában. Tehát valam, minden, tagáll, minden állampolgár egyben egy tagállamnak az állampolgára, és közpolgára az uniónak is. Természetesen itt ugye fontos szerepet játszik a tagállami jog, valamint az, hogy mindez összhangban álljon az uniós jogrendel. Információnyújtás az európai közpolgári jogállással kapcsolatban, illetve az állampolgárság megszerzésével kapcsolatos információk terjesztése is ide tartozik. Azt hiszem, hogy itt nagyon sok energiát kell még felszabadítani, ugyanis néha egyes állampolgárok azt kérdezik tőlünk, hogy miért nincsen európai állam, miért, minden, miért nincsen egy európai személyi igazolvány. Tudom, hogy egyes tagállamokban ez gondot okozna, de azért mégiscsak ez egy olyan érdekes felvetés, amit érdemes lenne megvitatni. Ursula Gácsak asszony egy nagyon érdekes jelentést dolgozott ki, amelyben az Európai Unió számára fontos konkrét gondolatokat fogalmaz meg, amelyeket meg lehetne valósítani, annak érdekében, hogy kézzelfogható tartalommal töltsük meg az európai közpolgárság fogalmát. Igaz az is, önök is tudják, már Szent Pál is azt mondta, hogy római állampolgár vagyok, római polgár vagyok, ennek azért fontos, ez egy fontos gondolat, hiszen egészen más elbírálás alá fog tartozni Szent Pál, mint bárki más. Tehát ez fontos az ő számára az európai közpolgárságot nem az európai tagállamok állampolgárságainak ellenében, hanem azzal együtt kell felépíteni. A fiatalok, a gyermekek számára lehetővé kell tenni azt, hogy megértsék azt, hogy mennyire szerencsések, hogy az Európai Unió közpolgáraiként élhetnek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, Zsák. Tudom, hogy nagyon kevés idő áll rendelkezésedre, ugyanis Brügger úrral nem sokára el kell mennie egy sajtótájékoztatóra. Meg is adom most rögtön a szót Ursula Gácseknak. Ursula, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Biztos úr, engedjék meg, hogy először jelentéstevőként kimondjam azt, hogy nagyon örülök annak, hogy ennyire sok európai polgári kérdésekkel foglalkozó képviselő ül itt ezen az ülésen, hiszen nagyon nehéz lenne a közpolgárságról, az állampolgárság kérdéséről beszélni, akkor ha nem lennének itt ma a civil szervezetek, az illetékes civil szervezetek képviselői. Amikor elkezdtem ezzel a jelentéssel foglalkozni, akkor gondoltam, hogy, ne, illetve nem gondoltam, hogy ennyire érdekes és ellentmondásos kommentárokat fog majd kiváltani, főként Lengyelországban. Nagyon érdekes vitákat láthattunk, főként az internetes fórumokon. Nagyon nagy érdeklődéssel követtem az eseményeket, ugyanis meglepett az először is, hogy ennyire keveset ismer, ennyire keveset tudunk arról, hogy milyen jogokkal is rendelkezünk európai állampolgárként, és másrészt a nemzeti állampolgárság fogalmát állandóan attól féltik, hogy majd az Európai Uniós állampolgárság fogalma felül fogja írni itt igazából nem egy alternatíváról van szó, hanem ez egy plusz hozzáadott ö, érték. Az európai állampolgárság csak akkor létezhet, hogyha van mögötte egy tagállami állampolgárság is. Azonban az internetes fórumokon nagyon érdekes kommentárokat olvashattam, és ebből az derült ki, hogy nagyon sokak számára ez egyáltalán nem világos. Tehát örülök annak, hogy dolgozhattam ezen a témán, ezen a jelentésen, hiszen önök is tudják azt, hogy egy olyan időszakban vagyunk, amelyben Európa drama, drámai változásokon ment át. 2004-ről beszélek, 2004 óta amikor is egy soha azelőtt nem látott mértékű bővítést látott az Európai Unió. Olyan új tagállamok csatlakozták hozzá, főként keletről, illetve közép-kelet-európából, ahol egészen más háttérre rendelkező emberek csatlakoztak az unióhoz, és bizony nagyon sok napi jellegű problémát vetett fel a szabad mozgás kérdése, hiszen eltérő jogrendeket kellett egymással összeegyeztetni, családjog, akkor vállási esetek, gyermekek elhelyezésének kérdése, nyugdíjhoz kapcsolódó jogok, illetve egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogokat vetett fel ez a bővítés. Tehát nagyon is időszerű éppen ezért. És ebben a vitában a legtöbb kérdés pontosan ezekre a gyakorlati kérdésekre fog vonatkozni. Nagyon örülök annak, hogy a biztos megemlítette, hogy a Lisszaboni szerződésnek is ez lesz az egyik legfontosabb kérdése, hiszen egy millió aláírással végre úgy fogják érezni a biztosok, hogyha egymillió, az állampolgárok, hogyha egymillióan összeállnak, akkor meghallgatják az Európai Bizottságnál az ő hangjukat, az ő véleményüket. Ez egy nagyon érdekes kezdeményezés volt. Nagyon remélem, hogy akármi is legyen a Lisszaboni szerződés jövője. Reméljük egyébként, hogy pozitív lesz a jövője. Reméljük, hogy ezt a, a kezdeményezést azonban ellenkező esetben sem fogjuk elveszíteni. Azután fogyasztóvédelem és Európai Uniós polgárok védelme a konzulátusok részéről, tehát akárhol is találja magát egy Európai Uniós állampolgár a világban, olyan országban, ahol nincsen saját tagállamának diplomáciai képviselete, konzuli védelmet élvezhet egy másik Európai Uniós tagállam részéről. Nagyon fontos az, hogy amikor a mindennapi életben merülnek fel a problémák, akkor ezek a szép szavak nem elegendőek. Nem olyan régen Bombéba látogatott egy delegációnk, és hát mindenki is tudja, hogy ott milyen tragikus események következtek be. Bizony egy jó pár Európai Unió, Európai Parlamenti képviselő egész egyszerűen olyan helyzetben találta magát, hogy az életért kellett aggódjon, pizsamában állt, nem volt a kezében útlevél, semmi, és mégsem kapott megfelelő segítés, segítséget, bár bármilyen európai államtól elfogadta volna azt. Na most, hogyha az Európai Parlament képviselői sem kapták meg ezt a segítséget, nem, érvényes, nem tudták érvényesíteni ezt a jogukat, akkor elképzelhetik, hogy egy átlagpolgárral mi is történik. Nagyon örülök annak is, hogy ebben a jelentésben azt is olvashatjuk, hogy különböző programok már működnek, amelyeknek az a célja, hogy az állampolgárokat segítse jogaik érvényesítésében. Például, hogyha két jogrend közötti problémákat kell megoldani, és sokszor nyelvi problémák is felmerülnek, akkor nem tudják, hogy kihez is forduljanak. Úgy tűnik, mintha a saját hazájuk elküldeni őket, egy, a befogadó állam szintén mindenféle különböző hivatalok egymáshoz küldözgetik őket. Tehát amikor ezekkel a problémákkal találkozunk nap mint nap, akkor örvendjünk annak, hogy vannak olyan programok, amelyek ezeknek a problémáknak a megoldását célozzák, ne csak Brüsszelben a think tankek foglalkozzanak eh, ezzel a kérdéssel, hanem a helyszínen is meg kell oldani ezeket a problémákat. És eh, a az európai polgárok számára is világossá kell tenni, hogy milyen jogokkal is rendelkeznek. Ez pedig a mi célunk, ez a mi feladatunk a parlamentben, a tanácsban és a bizottságban egyaránt. Nem sokára júniusban lesznek az európai parlamenti választások, és ahogyan rámutatott a biztos is, ezeket bizony, ezeket az európai parlamenti választásokat bizony az alacsony részvételi jog jellemezte, nem csak a nem csak azon személyek részéről, akik más országban élnek, mint eredeti hazájuk, állampolgárságuk szerinti hazájuk, hanem bizony az átlag polgárok is bolykottálják ezeket a választásokat. A Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos nép szavazás és más hasonló negatív tapasztalatok fel kellene, hogy ébresztenek bennünket azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos ez a kérdés, az embereknek kell, ezt meg kell értetni. Röviden még annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy itt vannak a kormányok képviselői, a civil szervezetek képviselői, az ombudsmanok, és természetesen elsősorban az önök véleményére vagyok kíváncsi, hiszen ez a jelentés most még egy munkafázisban van, tehát holnapig még módosításokat lehet benyújtani, és hogyha a civil szervezetek találnak olyan képviselőt, aki, akiben meg, nagyon érdeklődő fülekre találnak az önök gondjával kapcsolatban, akkor még holnap délig van idejük arról, hogy meggyőzzék az igazukról. Köszönjük szépen ezt az igen pontos, egyértelmű és struktúrált bemutatást, így kiderülnek a legfontosabb orientációja a jelentésnek. Nézzük, hogy hogyan is néz ki ez a vita. Először is Mateusz Szorát fogjuk meghallgatni, a lengyel kormánytól, aki a belügyminisztérium állampolgársági kérdésekkel kapcsolatos főosztályának vezetője. Tehát őt fogjuk először meghallgatni arról, hogy az állampolgárság, polgárság problémája hogyan is alakul Lengyelországban, egy olyan országban, amely nem olyan régen csatlakozott az Európai Unióhoz. Akkor most Mateusz Szora úré a szó. Parancsoljon. Dziękuję. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Sprawozdawco. Tisztelt elnök úr, képviselők, hölgyeim és uraim! A mai napon azért találkoztunk, hogy megvizsgáljuk a bizottság ötödik jelentését a közpolgársággal kapcsolatban. 2004 májusától 2007. június 30-áig terjedő időszakot vizsgál ez a dokumentum, az egyes fejezet, a kettes, valamint a hetes fejezet érdekesek számunkra. Megvizsgáljuk az Európai Parlament állásfoglalási javaslatát is a jövővel kapcsolatban, illetve a jövőre vonatkozó a javaslatokkal kapcsolatban, amelyeket Gácsek asszony készített elő. Nos, ez a jelentés tervezet a LIBE szakbizottságban került megfogalmazásra. Hölgyeim és uraim, Nagyra értékelem a dokumentumot, és világosan elmondhatom azt is, hogy az Európai Közpolgárság intézményrendszerének előmozdítását támogatjuk, hiszen ez rendkívül fontos szerepet tölthet be az európai integráció folyamatában. Két gondolat van itt, az állampolgárság fogalma egy személy, illetve a hazája között, valamint az európai identitás egymással párhuzamosan futnak. Az európai identitással kapcsolatban Kopenhágában 1973-ban született egy fontos nyilatkozat. Ezen felül az alapvető jogokkal kapcsolatos érveken kívül az állampolgársághoz való jog, mint alapvető emberi jog jelent meg, és ez más nemzetközi jogi dokument is megjelenik gondolatként, főként az európai állampolgárságról szóló dokumentumban, amelyet 1977-ben az Európai Tanács fogadott el. Nos, hát különböző megközelítések vannak azért az európai állampolgársággal kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ez egy belső jogi eszköz, a nemzetközi jog, az európai jog és a nemzetközi szerződések irányítják ezt a területet. Mindenkinek emlékeznie kell arra, hogy a nyolcas fejezetben a szerződésben olvashatunk az állampolgársághoz való jogról, és mindez a tagállamokra utal vissza, de nagyon meglepő az, hogy az Amsterdami szerződésben új elemek kapcsolódtak ehhez a definícióhoz. Itt azt olvashattuk, hogy az európai állampolgárság a nemzeti állampolgársághoz hozzáadódó jogi kategória. Nem egymást felváltják, nem egymás helyettesítik, hanem egymás mellett élhetnek, mi legalábbis így gondoljuk. Ezt egyébként világosan lehet látni akkor is, amikor a jogszabályokat áttekintjük, és amikor az alapjogi karta, amely a Maastricht és az Amsterdami szerződésben megjelenik, amikor ezeket olvassuk. Itt igazából nem arról van szó, hogy többé vagy kevésbé formális definíciókat alkalmazunk, hanem igazából egyfajta felsorolást jelent ez, amely azokra a személyekre vonatkozik, amelyeket érint ez a jogi kategória. Például a közösségeken belül a szabad mozgás, valamint egy másik tagállamban való letelepedési jog, a petíciós jog az Európai Parlamenthez, ilyen ide tartozó jogok. Hölgyeim és uraim, azok a jogok, amelyek az európai állampolgársághoz kapcsolódnak, nem ö, kimerítő jellegűek, hiszen az Amsterdami szerződés ehhez megint hozzátett, hiszen itt az európai állampolgárok megkapták azt a jogot, hogy bármilyen európai intézményhez anyanyelvükön forduljanak, és az anyanyelvükön kapjanak választ is. Ezen felül a dokumentációhoz való hozzáférés jogát is tartalmaz ez a jogszabály. A 22-es cikk a szerződésben kimondja, hogy a tanács az Európai Parlament beleegyezésével és a bizottság kérésére megerősíthet olyan jogokat, amelyeknek megvalósítását a tagállamok garantálják. Igazából ezzel, még, ezzel a joggal még senki soha nem élt. De ugyanakkor nagyon érdekes lenne elgondolkozni ezen. Nagyon hasznos lenne az is, hogyha olyan javaslatokkal állnánk elő, amelyekben megtaláljuk a jogok megvalósításának technikáját, lehetőségét. Például Gacek asszony, vagy Gacek asszony javaslatában azt olvashatjuk, hogy a bizottság világos eljárást kell, hogy megvalósítson az úgynevezett állampolgári kezdeményezések megvalósításának területén. Ez szerintünk nagyon is üdvözlendő. Bizony vannak hiányosságok a szabad mozgás területén is. Ez a nyolcas pontban jelenik meg a diszkriminációmentes szabályban, és ezt nagyon is üdvözöljük. Egyetértünk azzal is, amit ön a közösségen belüli szabad mozgásról mond, és az Európai Unió állampolgárainak jogainak megőrzéséről. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy például a lengyel migránsok milyen tapasztalatokat szereztek, vagy természetesen a Lengyelországba bevándorlók esetét is figyelembe kell vennünk. Az Európai Uniós tagállamok bárhová szabadon mozoghatnak és bárhol letelepedhetnek. Ez egy alapvető jog. Ez ugyanis az európai közpolgárság fogalmát alátámasztó jog. Hogyha a lengyel személyek, a lengyel nép vándorlását figyeljük meg, akkor bizony különböző statisztikákat állíthatunk fel. Körülbelül 2 millió lengyel személyvállalt munkát külföldön, ebből a legtöbben az Egyesült Királyságban, azután Írország, Németország következik, 120 ezer személlyel, és ez természetesen nagyon sok család életére van kihatással, a munkavállalásra, illetve a pénz, pénz átutalásokra is, és természetesen a lengyel munkaerőpiacot is átalakította. Bizonyos ipari ágazatokban azt tapasztaljuk Lengyelországban, hogy bizony munkaerő hiányjal küzdködünk, például az építőiparban. De vannak itt más perspektívák is. Oda kell figyelni arra is, hogy néhányan néhány lengyel személy egyáltalán nem olyan munkát végez, mint amilyen végze, amire végzettsége feljogosítaná, és sajnos fekete munkát végeznek, és bizony nagyon sokszor áldozatául esnek az emberkereskedelemnek is. De ezzel együtt általános értelemben azt kell mondanunk, hogy bizony ez egy nagy lehetőség, meg lehet tanulni egy másik nyelvet, multikulturális tapasztalatokat lehet szerezni, például a külföldi egyetemekre lehet járni. De az is igaz, hogy a gazdasági válság erősen kihat a mostani helyzetre, hiszen 2008. októberétől fogva Lengyelországban a munkanélküliség megnőtt, most már 10%-os, legalábbis január végi adatok alapján. Most ez nem csak a Lengyelországban tapasztalható válsággal magyarázható, hanem azzal is, hogy nagyon sok lengyel személy visszatért Lengyelországba külföldről, mert külföldön már nem kapott munkát. Ugyanakkor lengyelek az Európai Unión belül is egyik országból a másikba vándorolnak az európai gazdasági térségen belül is, és olyan országokba vándorolnak, ahol úgy gondolják, hogy jobb munká lehetőségeket kaphatnak. Nagyon sok Írországban és az Egyesült Királyságban munkát vállaló lengyel Skandináviába vagy Norvégiába látogat, hiszen ott nagyon dinamikus a helyzet, akár munkavállalási szempontból is. Éppen ezért Ezekben az országokban a hatóságoknak is fel kellett készülniük az új migránsok érkezésére. Ugyanígy Lengyelországban is a visszatérőket kellett újra integrálni, hiszen a belügyminisztériumnak egy speciális munkacsoportja foglalkozott ezzel a területtel, a visszaérkező kivándorlók integrációja. Nagyon fontos az is, hogy internetes oldalt hoztunk létre Lengyelországban azok számára, akik külföldön tartózkodnak, de esetleg érdeklődnek a hazatérés lehetősége iránt. És az is nagyon fontos, hogy a visszatérő lengyel munkavállalókat nem fogjuk adócsalás miatt bíróság elé állítani. Aztán természetesen vannak külföldiek is, akik Lengyelországba érkeznek, nem túl sokan, de mégiscsak azt kell, hogy mondjuk, hogy egyre inkább vonzó célpont Lengyelország, hiszen nagyon jó az infrastruktúránk. 7 egész 4 tized nem, 7400-an kívántak Lengyelországban letelepedni, most már idén már 16 ezeren voltak azok, akik érkeztek Lengyelországba, például Németországból, Görögországból vagy Bulgáriából. És ide tartozik a családegyesítés is, főként Ukrajnából, illetve Oroszországból érkeznek ezek a családok, akik kérik az újraegyesítésüket. Nos, a lengyel társadalom a külföldieket befogadja, pozitívan áll hozzájuk. Általában a lengyel emberek pozitívan viszonyulnak, főként az Európai Unióból érkező személyek irányában. Nos, most azt, egy nyilatkozatot szeretnék még tenni. Egy irányelvet. 2004 per 38-as irányelvet megvalósítjuk Lengyelországban, amely kimondja azt, hogy az Európai Unió tagállamaiban a szabad mozgást meg kell valósítani. A jelentésből azt olvassuk, hogy egyes tagállamoknak ténylegesen tennie kell valamit ebben a kontextusban. Az irányelvnek részeként nagyon, vannak olyan részei, amelyeket nagyon nehéz értelmezni. Most ezeket talán az értelmezés megbeszélésével lehetne javítani. Úgy gondoljuk, hogy ben vannak olyan országok, amelyek továbbra is a munkaerőpiacukat védik a bevándorlók elől. És természetesen ezek az országok nagyon sok előnyt kovácsolnak ebből. Ugyanakkor az Európai Unión, való, e, e, Európai Unión belül való szabad mozgás sérül, pedig ez egy fontos alapvető jog, és az Európai Bíróság Luxemburgban egy ítéletében emlékeztetett arra, hogy a 38-as irányelv, 2004-ből származó irányelv, amely az Európai Unió állampolgárainak és családtagjainak mozgására vonatkozik, tehát a bíróság emlékeztetett arra, hogy a szabad mozgás alapvető jog, és a szabad letelepedés is alapvető jog, akár munkavállalóként, akár tanulóként, abban az értelemben, vagy abban az esetben, amennyiben az adott személy megfelelő szociális háttérrel, háttérrel rendelkezik, akkor a családja is követheti őt. Ami a családegyesítést illeti, az Európai Bíróság kimondta azt, hogy nem feltétlenül kell, hogy ezek a munkavállalók korábban más országban telepedjenek le, hanem egyszerre is megérkeznek, megérkezhetnek a családtagjaikkal együtt. És mindez attól is független, hogy házasságról vagy partneri kapcsolatról van ez szó, bejegyzett partneri kapcsolatról. Nos, hát ebből adódóan a műházasságok száma is megnövekedhet, mert nagyon sok bevándorló esetleg így kíván letelepedési jogot szerezni egy tagállamban. Nos, hát az ilyen fajta tevékenységeket természetesen el kell utasítanunk, és ami a lengyel jogszabályokat illeti a családegyesítésre vonatkozóan, Ezek a jogszabályok nincsenek ellentmondásban az Európai Bíróság ítéletével, hiszen nem kell dokumentálni a letelepedési jogot, például házassági szerződésekkel, illetve házassági anyakönyvi kivonatokkal. És végül még azt szeretném elmondani, hogy a lengyel kormány támogatja a Lengyelországban való letelepedését külföldi személyeknek, hiszen úgy gondoljuk, hogy itt befektetőkről van szó, és magasan képzett személyekről, és általában a lengyel társadalom hisz abban, hogy az európai bevándorlás, valamint a szabad mozgás joga az egyik legnagyobb előnye az Európai Uniónak. Nagyon szépen köszönöm, Szora úr, köszönjük szépen ezt az igen kimerítő bemutatót. Tehát köszönjük szépen ezt a bemutatót, ami a lengyelek szabad letelepedéséről és szabad mozgásáról szól. Először Kalekik úrnak fogom megadni a szót, de azért szeretném megkérdezni, hogy vannak olyan kollégák, akik most szeretnének hozzászólni. Igen? Nem, senki nem kíván hozzászólni, úgyhogy akkor Galiki úr következik, akit arra kérnék, hogy 5 percben szóljon hozzá, mert eddig elég jelentős lemaradás sikerült már összehoznunk, úgyhogy szeretnék behozni ezt a késést. Elnök úr, köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Szeretnék csak reagálni arra, amit az előző hozzászóló elmondott, és szeretném elmondani, hogy az Európai Unió számára igenis nagyon fontos célkitűzés az, hogy foglalkozzunk azokkal a kérdésekkel, amelyek az uniós polgársággal kapcsolatosak a úr a hozzászólása elején elmondta, hogy az európai polgárság olyan kérdés, amit mindenképpen úgy kell kezelnünk, hogy ez egy kézzelfogható probléma, hiszen az uniós polgárok emberek, nem pedig valamilyen teoretikus probléma részei. Tehát az európai polgároknak meg kell adni a jogaikat, természetesen felelősségeik is vannak, de nagyon fontos, hogy az Európai Unió megfelelő jogokat adjon minden egyes uniós polgárának. Természetesen tudjuk, hogy nemzetállamokból áll össze az unió, tehát a polgárok elsősorban a saját nemzetük állampolgárai, de ugyanakkor, mint uniós polgárok is vannak jogaik és kötelezettségeik. Tehát mindenképpen így kell kezelnünk magukat az Európai Uniós polgárokat. Gecek asszony jelentése eléggé egyértelműen mutatja, hogy mi az, amin erősíteni kell. Azon kell erősítenünk, hogy az uniós polgárok jobban tudják érvényesíteni azokat a jogokat, amik magukból az uniós polgárságból fakadnak. Ilyen például a konzuli védelem. Hát mondjuk ki, hölgyeim és uraim, hogy a konzuli védelem nincsen kifejezetten rózsás helyzetben, hogyha megnézzük az elmúlt hónapok, évek eseményeit. A másik kérdés, amiről beszélnünk kell, ez a migránsok joga, a migránsok jogai, illetve a migránsok családtagjainak jogai, és itt most az Európai Unión belüli migrációra gondolok, hiszen sajnos itt sem valósul meg a diszkrimináció mentes bánásmód. Tehát összességében úgy gondolom, hogy a mentességet meg kell valósítanunk méghozzá úgy, hogy új jogokat biztosítunk a polgároknak, és ezeket be is tartatjuk. Úgy gondolom, hogy elég csak a Lisszaboni szerződés történetét megnézni, és már ez is példa arra, hogy hogyan lehet jól elindítani azt, hogy az európai polgári jogok katalógusát, listáját szélesíteni tudjuk. Természetesen elsősorban politikai vitáról van szó, de nem csak és kizárólag politikai vitáról. Itt vannak politikai kérdések, de vannak jogi kérdések is, és létre kell hoznunk azokat a jogi intézményeket, azokat a jogi eszközöket, amelyek valóban segítik a polgárainkat. És maga az uniós polgárság pontosan egy ilyen kézzelfogható jog lenne. Aztán itt van az alapjogi karta, ami végül is úgy tekinthető, mint egyfajta listája, regisztere az Európai Uniós polgárok jogainak hogyha mindezeket a jogokat szeretnénk valóban betartatni, akkor egyértelműen hangsúlyoznunk kell, hogy az Európai Unióban mennyire fontos az uniós polgárság és az ezzel kapcsolatos jogok. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólást, mondja az elnök. Szeretne még valaki hozzászólni a vita jelenlegi stádiumában? Panayotis úr? tessék, nem tudom, hogy miért szól hozzá, itt önkéntesként vagy morális célzattal, de tessék, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Amit el szeretnék mondani, végül is kapcsolódik ahhoz, amit Baró asszony elmondott, illetve Gácek asszony az imént elmondott. Tehát maguk a jogok megvannak, Elég megnézni az LK szerződés 17. cikkétől a 20. cikkig tartó részt, és ott le vannak fektetve ezek a jogok. Ezen kívül természetesen más rendelkezések is vannak a szerződésben, amik a polgárok jogaival kapcsolatosak. Hát a kérdés az, hogy a polgárok tudják-e, hogy vannak ilyen jogaik, és amennyiben nincsenek ezzel tisztában, akkor miért? Azt is meg kell néznünk, hogy mennyire tudják kihasználni a jogok nyújtotta lehetőségeket a polgárok hogy ezek milyen előnyöket nyújtanak számukra, hogy mit tudnak elérni ezekkel a jogokkal. Hát ezeket a kérdéseket kell feltennünk magunknak. És azt hiszem, hogy mindazok, akik azért harcolnak, hogy az uniós polgárok jogait erősíteni tudjuk, ezeket a kérdéseket kell, hogy megvizsgálják üldögélünk itt, filozofálgatunk, de hát azért ne feledjük el, hogy mi vagyunk itt Európa vezetői. Ezt ne feledjük el. Tehát jó lenne, hogyha nem csak ülnénk és filozofálnánk, hanem tényleg arról beszélnénk, hogy valóban az uniós polgárokat hogyan tudjuk segíteni. Tehát jó lenne, hogy egy kicsit közelebb kerülnénk az uniós polgárokhoz és jogaikhoz. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb kérdés. Én magam el fogok készíteni néhány módosító indítványt Ursula jelentéséhez. Már be is nyújtottam jó néhányat, és úgy gondolom, hogy ezekben a módosítókban is szóltam már részben ezekről a kérdésekről, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk megtanítani a polgároknak azt, hogy hogyan tudnak élni a jogokkal. Egyébként már az, az alkotmányal foglalkozó bizottságnak is eljutottam ezeket a módosítókat. Itt van a Valéán jelentés, Valéán asszony jelentés, ami szintén kapcsolatos ezzel, ezzel a témával, ez a letelepedési joggal kapcsolatos jelentés, illetve a szabad mozgással kapcsolatos jelentés, és aztán itt van a Gecek jelentés, ezt a kettőt együtt kell kezelnünk. Mindkét jelentést remélem, hogy elfogadjuk majd, és akkor kimondhatjuk, hogy dolgoztunk ezzel a két jelentéssel, beszéltünk róla, és elfogadtuk ezt a két jelentést, nagyon jót filozofáltunk, de hát uh, hol vannak a tettek? Egyébként azt hiszem, hogy az Európai Bizottság már öt jelentést is készített ebben a témában, uh, és egyszerűen csak készítettek egy listát azzal kapcsolatban, hogy milyen jogok vannak. Tehát az Európai Bizottság egyszerűen csak készített egy listát arról, hogy eddig milyen jogok vannak. Hát ezzel nem sokra megyünk. Ez nem a probléma gyökere. Ahhoz, hogy valóban lássuk, hogy mi a probléma, ahhoz azt kell tudnunk, hogy miért nem tudják, hogy milyen jogaik vannak az európai polgároknak. Panayotis kollégának köszönöm szépen úgy vélem, hogy a most következő hozzászólóknak majd lesz lehetőségük arra, hogy az itt elhangzott kérdésekre válaszoljanak. Ezen kívül a jelentéstevő Ursula is szót kap majd, és ő is a konklúziójában válaszolhat a kérdésekre. Akkor most nézzük a második előadónkat a mai délutánon, az Európai Ombudsmanról van szó, Diamanduros úrról, aki úgy gondolom, hogy nagyon is jó helyzetben van ahhoz, hogy megmondja, hogy mit várnak a polgárok az európai intézményektől. Ezért kapja a pénzét. És hát ebből adódnak az ő frusztrációi is nyilván. Hát most tőle várjuk a választ arra, hogy mit várnak a polgárok az intézményektől. Tehát az Európai ombudsmani a szó. Elnök úr, köszönöm szépen! Hát Dimitriú kolléga véleményét az imént meghallgattuk, és hát én előkészítettem egy kis előadást, de azért megpróbálok majd válaszolni a feltett kérdésekre is. Tehát itt az uniós intézmények és a polgárok közötti kapcsolatról van szó, és arról, hogy hogyan tudnánk ezt a kapcsolatot javítani, jobbá tenni. Engedjék meg, hogy angolul folytassam, mert a jegyzeteimet angolul készítettem el. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy meghívtak, köszönöm szépen, hogy meghallgatnak itt a meghallgatás folyamán. Nagyon örülök annak, hogy megoszthatom önökkel a gondolataimat arról, hogy hogyan fejlődik az európai polgárok helyzete. Nagyon sok levelet, e-mailt kapok a polgároktól, panaszkodnak, információt kérnek, problémákat mondanak el. Ezen kívül civil szervezetektől is folyamatosan kapok leveleket, különösen akkor, amikor valamilyen tagállamban vagyok információs körúton. Tehát azt tudom elmondani, hogy az Európai Uniós polgárok elég jól tudják, hogy milyen jogaik vannak, és élnek is ezekkel a jogokkal. Tehát tudják, hogy szabadon mozoghatnak, tudják, hogy egyelő bánásmódban kell részesülniük. Tehát tudják, tudják, hogy vannak ilyen jogaik. Tudják, hogy adatok kapcsolódnak hozzájuk, mondjuk telekommunikációs szolgáltatásokban vagy utazásoknál, és azt is tudják, hogy vannak szabályok ezeknek az adatoknak a kezelésére. De tény, hogy vannak olyan esetek, ahol sérülnek a jogok, és akkor sajnos tényleg a gyakorlatban nem élvezhetik a megkapott jogokat a polgárok. Mint említettem, számos panaszt kapok a polgároktól, például az átláthatóság, illetve konkrétan az átláthatóság hiánya miatt. Ezek a panaszok általában az EU-s intézmények ellen érkeznek, és hát az én mandátumom nem mindig terjed ki az említett kérdésekre. Ami a tagállami intézmények átláthatóságát illeti EU-s kérdésekben, ez nem feltétlenül az én kompetenciám. Nagyon sok közéleti etikai kérdésben is kapok panaszokat, ezeknek egy része kapcsolódik az EU intézményeihez, de sokszor inkább a tagállamok közintézményeire vonatkozik a panasz, és hát ez sem az én kompetenciám. Ami azt illeti, hogy az európai polgárok hogyan is látják magukat, ők azt látják, hogy szükségük van a jogaikra, szükségük van az átláthatóságra, illetve a közélet etikus megvalósítására. Ezt a három elemet szeretném mindenképpen hangsúlyozni. És azt is szeretném hangsúlyozni, hogy az európai polgárság végül is kiegészíti a nemzeti állampolgárságot, és nem pedig helyettesíti ezt. Tehát itt egy kettősség van, ami végül is az EU és a tagállamok általános kettősségét is magába foglalja. Tehát az országoknak is megvannak a politikai entitásaik, és az EU-nak is megvannak. Tehát megvan az intézményi keret mind a tagállamokban, mind pedig az EU-ban. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nem lehet külön kezelni a polgárok és az uniós intézmények kérdését, a polgárok és az EU-s ügyekkel foglalkozó nemzeti intézmények kérdéseitől. Tehát úgy gondolom, hogy az imént említett három kérdés ott kapcsolódik össze, hogy mindig is az európai polgárok számára fontos kérdések kezeléséről van szó. Tehát mindig ezzel van a probléma a polgárok részéről. Két aspektus szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni. Egy. A jó kormányzás csak akkor valósul meg, hogyha hatékonyak az európai jogszabályok. Hogyha jó jogszabályokat alkotunk, az jó, de nem elég ahhoz, hogy közel kerüljünk a polgárokhoz. Ezeket a szabályokat be is kell tartatni, és ellenőriztetni is kell. A második dolog, ami kapcsolódik az elsőhöz, tehát a második dolog az, hogy megfelelő jogorvoslati lehetőségeket kell biztosítani, amennyiben valaki nem tartja be a polgárok jogait. Az EU-s jogszabályok betartatása általában tagállami felelősség, éppen ezért mélyen hiszem, hogy az EU jogalkotás csak akkor lehet hatékony, hogyha a nemzeti közhatóságok magukénak vallják ezeket a jogszabályokat, és tényleg be is akarják ezeket tartatni amennyiben a tagállamok úgy tartják, hogy ezek az EU-s szabályok valamilyen külső dolgok, amiket rájuk kényszerít Brüsszel, akkor valóban nem fogják tudni ezeket betartatni, hiszen nincs meg a polgári, illetve nincs meg a politikai akarat ahhoz, hogy ezeket tényleg betartassák. Tehát ahhoz, hogy nemzeti szinten megfelelően tudjuk alkalmazni az európai jogszabályokat, ahhoz az kell, hogy a nemzeti kormányok elfogadják ezeket a szabályokat, és hogy megfelelő jogorvoslatot nyújtsanak méghozzá nemzeti szinten. Csak így lesz fair, csak így lesz igazságos az eljárás a tagállamokban. Én, mint ombudsman, azt tudom elmondani, hogy nemzeti szinten is meg kell oldani a problémákat, nem csak európai szinten. Tehát egy dolog az európai jogalkotás, és egy másik dolog az, hogy ezt tagállami szinten be is kell tartatni. A Lisszaboni szerződés egyébként ebben a tekintetben nagyon sok kérdésre választad. Nagyon fontos tehát, hogy a betartatás megvalósuljon nemzeti szinten, és a megfelelő átültetés megvalósuljon nemzeti szinten. Beszéltem az átláthatóságról is, Ez a 149 per 2001-es szöveg, és úgy gondolom, hogy ezt a szöveget mindenképpen be kell tartani, hiszen magunk a polgáraink várják el azt, hogy megfelelő átláthatóságot tudjunk biztosítani. Például a bizottság elkészített egy jelentést azzal kapcsolatban, hogy hogyan sikerült megvalósítani, betartatni a tagállamban az európai jogalkotást. Úgy gondolom, hogy ez mindenképp nagy előrelépés az átláthatóság megvalósításában, és hát még itt is lenne némi javítani valónk. Ami magát a jogalkotást illeti 2005. októberében azt a javaslatot tettem, hogy a tanács mindenképpen szélesebb körű konzultációt végezzen. 2006 áprilisában elfogadott a parlament egy állásfoglalást pontosan ezzel kapcsolatban. Azóta történt némi előrelépés, de hát ennek az ajánlásnak még mindig nem felel meg teljesen az az eljárás, amit a tanács alkalmaz. Ami az uniós polgárságot és a nemzeti polgárságot illeti, nagyon fontos, hogy lássák, hogy a nemzeti polgárok megválasztják ugye a képviselőket, és lássák azt, hogy a képviselők mit végeznek el európai szinten, az európai intézményekben. Ami az EU-s ügyintézést illeti nemzeti szinten, itt is nagyobb volt az átláthatóság, és természetesen a polgárok szeretnék tudni, hogy hogyan működnek az európai törvények, az európai jogszabályok például, hogy ki hogyan kap EU-s támogatást. És nyilván ebben a tekintetben nem csak a 149 per 2001-et kell figyelembe venni, hanem a 27 nemzeti jogalkotást is. Én egyébként úgy gondolom, hogy a nemzeti jogszabályoknak azt is kellene tartalmazniuk, hogy az EU-val kapcsolatos dokumentumokhoz való információt és hozzáférést biztosítani kell, és ebben a tekintetben együttműködést kell megvalósítani. És felvetettük azt, hogy jöjjön létre egy önkéntes fórum, aminek pontosan ez a feladata. Most pedig szeretnék rátérni a harmadik olyan dologra, ami fontos a polgárok számára, ez pedig a közéletben megvalósuló etikus magatartás. Ez rendkívül fontos, hiszen ez megmutatja nekünk azt, hogy a polgárok azt szeretnék, hogyha elszámoltathatóak lennének a közszereplők. Természetesen nem a spanyol viaszt kívánjuk újra feltalálni, mindössze arról van szó, hogy például az OECD és egyéb nemzetközi szervezetek már nagyon sok mindent elértek a közféra etikus magatartásával kapcsolatban, és ezeknek a követelményeknek nekünk is meg kellene felelnünk hogyha szándékosan, mesterségesen egy falat húzunk fel az EU-s ügyintézés és a tagállami eljárások között, akkor egyszerűen eltávolodunk a polgároktól. A polgároknak azt kell, hogy egyértelműen és számukra is értetően lássák, hogy milyen etikai törvényeknek kell, hogy megfeleljenek a tagállami képviselők, illetve az európai vezetők és azt kell látniuk, hogy ezeket a feladatokat nem Brüsszel kényszeríti rájuk, hanem ezek olyan értékek mellett fogalmazódnak meg, amelyeket mindannyian osztunk. Két évente megrendezünk egy konferenciát, aminek pontosan ilyen etikai kérdésekkel kell foglalkoznia, és reméljük, hogy az Európai Ombudsmani Hálózat majd valóságá is teszi ezt az etikai célkitűzést. Lezárásképpen szeretném még hangsúlyozni, hogy az uniós polgárság egy nagyon gazdag fogalom, és ezt nem tudtam teljes mértékben kimeríteni ebben a rövid előadásban. Úgy gondolom, hogy az európai polgárság olyas valami, ami jogokat ad a polgároknak, mind a nemzeti fórumokkal szemben, amelyek EU-s témákkal foglalkoznak, mind pedig az EU-s intézményekkel szemben tehát a polgároknak megvannak a maguk aggájaik, amelyeket velem, ombudsmannal megosztanak, és én megpróbálok ezekre választ adni, és remélem, hogy a válaszadás a parlamentnek is prioritása. Én úgy gondolom, hogy a polgárság azt jelenti, hogy a polgároknak vannak jogaik és vannak kötelezettségeik, és hogy a polgárok úgy gondolják, hogy a közszereplőknek elszámoltathatónak kell lenniük politikai tevékenységükben. Tehát úgy gondolom, hogy az uniós polgárság lényege, hogy a demokráciát megerősítse, és a demokratikus politikai intézmények legitimitását növelje. Különösen fontos ez most, amikor gazdasági szempontból nagyon nehéz időket élünk, és nagyon nehéz a legitimitást a mostani politikai intézményeknek megtartaniuk. Ez vonatkozik mind az európai szintre, mind pedig a nemzeti szintre. Én úgy gondolom, hogy ha együtt dolgozunk, hatékonyan dolgozunk és átláthatóan dolgozunk, akkor az európai intézmények kéz a kézben emelhetik majd a bizalmat a polgárokban. Köszönöm. Köszönöm Diamandúros úrnak a hozzászólást. Most átadom a szót azon kollégáknak, résztvevőknek, akik kívánnak kérdést feltenni, észrevételt tenni, gratulálni, vagy kritikát megfogalmazni. Sem kritika, sem dicsére, tehát sikerült meggyőzni a hallgatóságot, úgy tűnik. Köszönöm. Köszönöm. Úgyhogy most azt javaslom, Diamandúros úrnak köszönöm. Most azt javaslom, térjünk át a napirend következő pontjára. Ernesto Bianchi úrnak adjuk meg a szót, az alapvető jogok és állampolgárság foglalkozó egység vezetője az Európai Bizottságnál, tehát az állampolgárság vagy polgárság bürokratikus vetületéről fog ő beszélni, ha mondhatom így, tehát meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy gratulálok ahhoz, hogy meghozták ezt a kezdeményezést, hiszen ez nagyon fontos. Hát a bürokraták, amikor az uniós polgárságra gondolnak, akkor papírokra gondolnak, de azért nagyon fontos, hogy meglegyen tényleg a kapcsolatunk a polgárokkal, hogy tudjuk, hogy a polgárok mit várnak tőlünk, hogy milyen elvárásaik vannak, és hogy esetleg mikor kell nekik segítséget nyújtani. Amit Diamandouros elmondott, Diamandouros úr elmondott, az valószínűleg egy teljes kép, ennek mi csak egy részét látjuk a bizottságnál, de minden esetre szeretném támogatni minden egyes pontban azt, amit az ombudsman úr elmondott. A polgárok személyes problémákkal fordulnak az ombudsmanhoz, és sokszor úgy gondolják, hogy a probléma Brüsszelben keletkezett, és Brüsszel túl messze van. A problémák néha európai szintűek, de néha a helyi és a nemzeti szervek és intézmények okozzák ezt a problémát, és ők egyszerűen nem hajlandóak ezt megoldani, és ezért kell a polgároknak Brüsszelhez fordulni. Mi egyébként nagyon egyszerű szabályok alapján dolgozunk, hát ezeket a szabályokat szerintem eléggé könnyű értelmezni, de hát sajnos a helyi hatóságok mondjuk eh, innen 20 kilométerre esetleg máshogy eh, értelmezik ezeket eh, az intézkedéseket, ezeket a szabályokat, és ezért érkezik talán annyi panasz hozzánk. A bizottságban tényleg nagyon sokan dolgoznak ezen a témán, de vannak olyan problémák, amiket egyszerűen innen, Brüsszelből nem lehet megoldani. Úgyhogy amikor arról a témáról beszélünk, hogy a szerződésben megírt polgári jogokat mindenképpen biztosítani kell, akkor két fontos dolgot kell megtennünk. Azt hiszem, hogy egyébként ezt a két dolgot eléggé egyértelműen el is mondtuk a 2004 per 38-asban, az egyik a kommunikáció, a másik pedig a végrehajtás. A kommunikációnál úgy gondoljuk, hogy sokkal jobbnak kell lennünk, egyrészt a polgárokkal való kommunikációban, a másik pedig a helyi hatóságokkal való kommunikációban. Irányvonalakat dolgoztunk ki azzal kapcsolatban, hogy a tagállamoknak helyi szinten, lokális szinten hogyan tudunk segítséget nyújtani a 2004 per 38-as végrehajtásában. Úgy gondolom, hogy ez végül is egyfajta kiegészítése azoknak az egyszerűsített guideline-oknak, amiket magában az irányelvben találhatunk meg. Tehát megpróbáljuk a kommunikációt még jobbá tenni. Ami pedig a végrehajtást illeti, hát itt még elég sok problémánk van, és elég sok munkánk van, amit a tagállamokkal el kell végeznünk. Jelenleg annál a lépcsőnél tartunk, hogy a problémákat és a nehéz témákat megpróbáljuk újra tárgyalni. Itt most még mindig a 2004 per 38-as végrehajtási problémáiról van szó. Tehát a 2004-38-as átültetés és végrehajtása kulcsfontosságú az uniós polgárok szempontjából. A nemzeti hatóságoktól megkérdeztük, hogy ők mit tartanak nehéznek, és akkor ezekben az konkrét esetekben próbálunk segíteni a tagállamoknak a megfelelő végrehajtásban. Aztán itt van egy másik probléma, ez a rossz végrehajtás tehát hogy a tagállam átültette és végrehajtotta a 2004-38-as valamilyen rendelkezését, de rosszul. Tegyük fel, hogy mondjuk egy tagállami parlament meghozott egy törvényt, ami helytelen végrehajtása a 2004 per 38-asnak, és aztán visszajön egy panasz ezzel kapcsolatban, ez a panasz ugye visszérkezik ide Brüsszelbe. Hát előfordulhat bizony, hogy a nemzeti parlamentek is tévednek, és esetleg az Európai Parlament feladata lehetne az, bár azt hiszem, hogy meg is teszi ezt a parlament, tehát, hogy az Európai Parlament is segíthetne a nemzeti parlamenteknek, és akkor a nemzeti parlamentek pedig helyi szinten vizsgálhatnák, hogy mi történik az adott tagállamban, hogy ne történjen helytelen végrehajtás. Ezen kívül a konzuli védelemmel kapcsolatban is láttunk hiányosságokat. Hát a konzuli védelemmel kapcsolatban mindenki nagyon izgul, hogy hogyan alakul a Lisszaboni szerződés sorsa. Mindannyian összetesszük a kezünket, és várjuk, hogy mi történik. A Lisszaboni szerződés ugyanis az első olyan szöveg, amelyben jogalkotási tervezetet találunk arra, hogy a konzuli védelemmel kapcsolatos jogot valóban meg is valósítsa a gyakorlatban. Itt kulcsfontosságú jogokról van szó, és a 2004 per 38-as még nem volt eléggé megfelelő a konzuli védelem tekintetében. Hiszen előfordulhat, hogy az ember akkor kerül bajba, amikor nem a saját tagállamában van. Úgyhogy a konzuli védelem rendkívül fontos kérdés. Ezzel kapcsolatban elkészítettünk egy akciótervet, ami bürokratikusnak tűnik, de valójában nagyon hatékony. De mivel sajnos bürokratikusnak tűnik, elég nagy ellenállást tapasztaltunk a tagállamok részéről, mert ők úgy gondolták, hogy mi más szenderdeket próbálunk rájuk kényszeríteni, mint amiket ők hagyományosan alkalmaztak. De hát azért vegyük figyelembe, hogy különbözőek az eljárások. A konzuli védelem kötelező mondjuk Dániában, de ez csak egy udvariassági eljárás az Egyesült Királyságban. Úgyhogy óriási különbségek vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen jellegű jog a konzuli védelem a különböző tagországokban. Aztán itt vannak a költségek is, mindez nagyon sokba kerül, kérdés, hogy ki fogja ezt kifizetni. Aztán a nemzetközi jognak is vannak ide vonatkozó rendelkezései, amelyek megint mások, aztán vannak különböző megfogalmazások, van a konzuli segítség, consular assistance, és van maga a konzuli védelem. Azt is meg kell állapítani, hogy az adott bajba került személy milyen védelmi szintet, vagy milyen segítségi szintet kapjon. Jó lenne racionalizálni, egyszerűsíteni a szabályokat, már amennyiben erre képesek vagyunk. Reméljük, hogy az európai útlevéllel kapcsolatos 20-as cikk elfogadásra kerül, mert úgy gondolom, hogy ez is nagy előrelépés lenne. Ami az európai választásokat illeti báró alelnök úr elmondta, hogy jó lenne, hogyha többet tudnánk arról, hogy az emberek miért szavaznak és miért nem szavaznak, illetve hogy azok, akik nem a származási országukban vannak, azok miért szavaznak ennyire kicsike arányban. Esetleg a mostani választások után egy széles körű közvéleménykutatást indíthatnánk el, és megkérdezhetnénk a polgároktól, hogy voltak-e akadályai annak, hogy szavazzanak. Tehát, hogy akik nem szavaztak, mondjuk azért, mert nem voltak otthon, azok miért nem szavaztak? Azért, mert nem volt kedvük azért, mert nem ismerik az adott nyelvet, vagy azért, mert nem ismerik annak az új országnak a politikusait, ahol most éppen tartózkodnak. Tehát jó lenne, hogyha ezt a közvéleménykutatást el tudnánk végezni. Amúgy én hallgatni jöttem ide, és nem beszélni, hogy mindjárt, ezért mindjárt be is fogom fejezni a hozzászólásomat. Ami a különböző tagországokban kialakult trendeket illeti, és hát a gazdasági helyzet ezt csak nehezíteni fogja, számomra elég nehéz elmagyarázni egy kormánynak, vagy elmagyarázni egy polgárnak, hogy miért áll elő az az eset, hogy az európai jog sokszor több lehetőséget biztosít, mint a nemzeti jog. Tehát például a szabad mozgáshoz való jog, eléggé széles körül, és vannak olyan tagállamok, ahol ez mégsem valósul meg. Mondjuk ezt egy átlag olasz polgárnak lehet, hogy nehézkesen tudnám elmagyarázni. Maga az előadó azt mondja, hogy az uniós polgárság egyfajta bónusz, egyfajta plusz, ezzel végeredményben egyet is értek. Tehát itt van a nemzeti polgárság, és itt van az uniós polgárság, de hogyha ez a kettő ütközik, hogyha ez a kettő interferál, akkor valóban lesznek itt problémák. Utolsó szavaimmal pedig szeretnék köszönetet mondani az előadónak, mert valóban remek szöveget készített el. Köszönjük szépen! Köszönöm. Jó hírt közölt velünk az európai bürokráciával kapcsolatban. Köszönöm a hozzászólást. Kérdezem, hogy a hallgatóság körében van-e olyan kollega, aki szólni kíván, megerősítendő, vagy bírálni, bírálandó az elhangzottakat. Ursula. Kérdésem lenne, és nem csak azért, mert Bianchi úr nagyon kedvesen nyilatkozott az a szövegemről. Tehát azt mondta az imént, hogy van egy olasz állampolgár, aki mondjuk elmegy valamilyen más országba, és akkor megkapja ezt a bónuszt, ugye megkapja az uniós polgárságot, amit esetleg nem kaphatott volna meg, hogyha otthon marad Olaszországban. Tehát, hogy aki elmegy otthonról, az nagyobb bónuszt kap, mint aki otthon marad, vagy végül is akkor most mindenkinek megvannak a szabadmozgási jogai, vagy mindenki kaphat ilyen bónuszt. Erre mondaná nekem egy konkrét példát. Bianchi úr. Mondok egy elméleti példát, egy teljesen teoretikus problémát, ugyanis az ellentétes diszkrimináció elég furcsán értelmezhető itt a közösségi jogban és természetesen minden függ a nemzeti jogalkotástól is. De most képzeljünk el egy helyzetet, ami most létező helyzet Dániában, és itt mondok egy olyan konkrét példát, amivel magam is találkoztam, amire konkrétan emlékszem. Tehát valaki egy harmadik országbeli állampolgárral kíván házasságot kötni. Hogyha egy Dán soha nem ment ki Dániából, teljesen Dán állampolgár, és szeretne ö, házasságot kötni egy harmadik országbeli állampolgárral. Ez ö, sajnos azt jelenti Dániában, hogy nem veheti, tehát nem házasodhat össze ezzel a harmadik országbeli személlyel, hogyha ő akkor illegálisan tartózkodik Dániában, ha ez a személy valaha illegálisan tartózkodott, hogyha ennek a személynek nincsenek meg az anyagi lehetőségei arra, hogy megéljen a házasság napjáig, tehát akkor be se engedik Dániába. Viszont, hogyha én, mint olasz, szeretném ugyanezt megtenni, de Dániában lakom, akkor viszont akkor viszont nem ugyanazok a szabályok érvényesek, tehát ez a visszafolytott diszkrimináció egyik tipikus esete, tehát vannak még más példák is. Uh, merci beaucoup. Uh... Köszönöm. Köszönöm, Bianchi úr. Ugye nem feledkeztem meg senkiről, aki netán kért volna szót. Úgy látom, senki sem tiltakozik. Köszönöm. Úgyhogy most a következő szónokunknak adom meg a szót, aki, ha jól látom, azokról a prioritásokról, leendő prioritásokról fog beszélni, amelyek az európai polgársághoz kapcsolódnak. Tony Venable, Venablesnek adom meg a szót. Öné a szó. It's, uh, Nos, hát nagyon örülök annak, hogy itt vagyok ma. Varsóban kellett volna ma mennem, hiszen ott egy konferenciát rendeznek az alacsony jövedelmű bevándorlókkal kapcsolatban, akiknek problémáik vannak más tagállamokban. És akkor ott lett volna ezen a konferencián a, lengyel ombudsman is, azt hiszem, hogy sokkal egyszerűbb európai állampolgárnak lenni akkor, hogyha mindenki tudja azt, hogy milyen jogakkal rendelkezik, mm, relatíve jól, relatíve képzett és van munkája. Így sokkal könnyű, könnyebb ezekkel a jogokkal élni, mint akkor, amikor valós helyzeteket nézzük meg a bevándorlók, az európai migránsokkal kapcsolatban. Az Európai Bíróság rámutatott arra, hogy igazából problémák és az európai polgárság fogalmának jövőjével kapcsolatos kérdések egyaránt felmerülnek, hiszen itt egy szimbolikus koncepcióról van szó, amely a Maastrichti szerződésben kap először megfogalmazást, és amikor mérföldkő jellegű ítéleteket hallunk, akkor azokban azt olvashatjuk, hogy sokkal több joggal rendelkeznek az európai migránsok, mint amennyiről tudnak. A migránsok nem kell, hogy bizonyítsák szabad mozgáshoz való jogukat, hiszen ez egy alapjog az Európai Unión belül. A megszorításokat nem lehet arányosnak és észszerűnek mondani, és ezeket a feltételeket amúgy is a gazdasági hovatartozáshoz kötik. Tehát egyre inkább szociálissá válik Európa. Brüsszelben dolgozom egy civil szervezetnél, és körülbelül évente tízezer panaszt kapunk, amely az európai állampolgársággal kapcsolatos, és akkor ugye arra hívjuk fel a figyelmet, hogy mennyire fontos az, hogy az intézmények az európai polgárság fogalmát előmozdítsák. Az Európai Unióban nagyon sokszor az történik, hogy amikor a bíróságok kimondanak valamit, akkor a többi intézmény is követi őket. De itt igazából két nagy probléma van. Az első probléma az az, hogy az európai polgárság fogalmát igazából nagy érdektelenség övezi, a kézzelfogható kérdések a bizottság honlapján úgy fogalmazódnak meg, hogy az európai közpolgárság fogalma egy folyamatosan változó fogalom, de igazából évek óta nem változott a honlap, amelyben ezt kimondják, és az Európai Parlamenthez érkező petíciók a kapcsolatban az alapvető emberi jogokkal kapcsolatos kartát kaptuk meg válaszként, hiszen ugyanakkor mi egyáltalán nem erre appelláltunk. Az unió szimbólumait kikerültek a szalkotmányos szerződésből, és az, a közpolgárságra vonatkozó irányelv megvalósítása legalábbis a bíróság szerint a bevándorlási politikán keresztül az idegen, rendez, az idegen rendészeti irányelveken keresztül valósul meg. Ez egy elég rossz üzenet, hiszen a tagállamoknak a törvény szellemiségét kellene elsősorban szem előtt tartania, és nem a törvény betűjét. A jövőre nézve lennének javaslataim. Az első javaslatom az az, hogy ez a jelentés, amelyet most éppen megtárgyalunk, ez az ötödik jelentés ebben a témában, sokkal tartalmasabb kellene, hogy legyen, hiszen a hatodik jelentés, amely nem sokára kér, meg fog jelenni, igazi nagy vitákat kell, hogy tükrözzön. És ahogyan Baró úr is jelent, mm, javasolta, az európai közpolgárság fogalmának leltárát kellene elvégeznünk, tehát egy újfajta perspektívát kellene alkalmazni ebben a témában. Az Európai Ombudsmanhoz panaszokat fogunk elküldeni, annak érdekében, hogy amikor az Európai Bizottság a következő jelentését készíti, az sokkal inkább a tartalomra koncentráljon. A lengyel Mm, hatóságok képviselőjétől is ugyanebben az értelemben hallhattunk felszólalást. Azután nagyon fontos a több koherencia. Mindenki egyetért azzal, hogy az embereknek tudnia kell azt, hogy honnan kapjanak információt a, a jogaikról. Tehát egy egyablakos rendszerre van szükség. Mindenki beszél egyébként erről, de az intézmények először a saját házuk táján kell, hogy rendet teremtsenek, ugyanis jelenleg az ombudsman odafigyel ugyanerre, de a bizottságban azt láthatjuk, hogy az egyik osztály felelős a politikai jogokért és a szabad mozgásért, azután egy másik egység felel mondjuk az ekvival, a diploma ekvivalenciákért, és így tovább, és ez pedig aláássa az egésznek a működését, az egész rendszerben való elképzelését. Arra lenne szükség, hogy az egyik biztos ténylegesen odafigyeljen az összes témára egyszerre, hiszen ne csak beszéljünk, ne csak a kirakatba létezzen ez az egyablakos rendszer, hanem a valóságban is, a gyakorlatban is valósuljon meg. Azt hiszem, hogy erre a jelentéstevő rámutatott, és a parlament kiváló munkát végez abban az értelemben, hogy előkészítő, megelőző intézkedéseket kíván bevezetni, de ahogyan Diamandurosz úr is elmondta, nagyobb hangsúlyt kellene fektetni arra, hogy a polgárok is lássák, hogy konkrétan foglalkoznak az ügyeikkel, tehát a bizot, az intézményeknek elszámoltathatóvá kell tenni, megfelelő határidőket kell megszabni, és nem gondoljuk azt, hogy ezt a problémát meg lehet oldani teljes mértékben addig, amíg a az európai polgároknak nem biztosítunk könnyebb hozzáférést az Európai Bírósághoz. Ezt ugye egy természetes jognak gondoljuk az európai polgárság fogalomkörén belül. A végső gondolatom pedig az európai polgárság fogalmának jövőjére, illetve fejlődésére vonatkozik. Azt hiszem, hogy tisztában kell lennünk azzal, hogy ez egy olyan kérdés, amelyben nem lehet rákényszeríteni az időre semmit, főként nem a kormányokra vagy a közvéleményre, hanem követni kell az idő szavát, az idő hívását. Figyelembe kell venni azt is, hogy a polgárság egy része bizonyára úgy gondolja, hogy nemzeti állampolgár és egyben Európai Uniós állampolgár is, de mások még csak a nemzetállamok fogalmaiban gondolkodnak, és éppen ezért ezt az információ szélesebb körű terjesztésével lehetne előmozdítani. Olyan kontextusra van szükség, amelyben akár a Lisszaboni szerződés keretein belül, az, akár azon kívül az, alapve, az alapjogi kartát jogi értelemben kötelezővé teszi, és meg kell győzni a brit és a lengyel kormányt arról, hogy az optáutjaikat szüntessék meg a, a, a szociális kartával kapcsolatban, és csak így lehetne szélesebb körű kontextusba helyezni az emberek szabad mozgásának jogát az Európai Unión belül. És azt hiszem, hogy itt az Európai Bizottságnak bizony nagyon sok feladata van, ezt a koncepciót tovább kell fejlesztenie, és meg kellene néznie, hogy hol vannak a törésvonalak az európai állampolgárság fogalomkörén belül. Az egyik ilyen törésvonal véleményem szerint az az, hogy az emberek nem használják ki eléggé a jogukat, ahogyan ezt már mások is elmondták, arra vonatkozólag, hogy az Európai Parlament, illetve a helyi önkormányzati választásokon részt vegyenek, tehát itt ezek a jogok nem koherensen valósulnak meg, és az emberek nem értik meg, hogy miért nincs meg a koherencia e két választás és a népszavazások, illetve a parlamenti választások között. Véleményem szerint egyre inkább szükségessé válik az, hogy az európai állampolgárságot ilyen összefüggésben vizsgáljuk. Megértem azt, hogy a parlamentben most a legfontosabb hangsúly az egyenlő jogok minden európai polgárnak ban merülnek ki, gondolunk itt főként a régi és az új tagállamok közötti egyenlő feltételek megteremtésére. De azt hiszem, hogy a következő lépésben arra a kérdésre kellene választ kapnunk, hogy nem kellene-e azonos megkülönböztet, azonos feltételeket biztosítani annak a több mint 8 millió belső migránsnak, valamint a harmadik államokból érkező migránsok számára is, mert ezzel sokkal inkább inkluzívabbá válna az Európai Unió. Köszönöm szépen! Köszönöm. Ugye azt akartam mondani, hogy Tony, tehát a keresztnevet, hogy ne ejtsek hibát a vezeték név kiejtésében. Úgy látom, hogy Katalin kolléganőnk Katalin kolléganőnk kér szót, diszkrimináció ellenes jelentés megbizott. Köszönöm szépen. Hát én úgy gondolom, hogy ezt a kérdést nagyon sok megközelítésből lehet kezelni. Először is nézzük a jelentést. Hát a jelentésben szerintem a hontalanokról is beszélnünk kellene. És beszéltem más szakértőkkel is ezzel a témával kapcsolatban, és ők azt mondták, hogy az uniós polgárság alapvetően a nemzeti polgárságból indul ki, tehát, hogyha valakinek van egy EU-s tagországi nemzeti állampolgársága, akkor ő kaphat uniós polgárságot. De akkor ez azt jelenti, hogy olyas valaki nem kaphat uniós polgárságot, aki nem rendelkezik valamelyik tagállami állampolgársággal. Mi történik azokkal a balti állampolgárokkal, akik tulajdonképpen hontalanok? Akkor ők nem kaphatnak uniós polgárságot. Tehát azt hiszem, hogy úgy kellene fogalmaznunk, hogy a nemzeti polgárság nem alapfeltétele az uniós polgárságnak. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ön számára egyértelmű alapkövetelmény, hogy valaki valamelyik EU-s tagállam állampolgára legyen ahhoz, hogy megkapja az uniós polgárságot, vagy nem? Bianchi úr az imént azt mondta, hogy nagyon igazságtalan volt ez a példa, amit hallott, hogyha egy olasz elmegy Dániába, akkor nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint egy Dánra, abban az esetben, hogyha mind a ketten egy harmadik országbeli állampolgárral szeretnének házasságot kötni, mondjuk egy marokkóival. Hát egyébként nálunk is eléggé korlátozóak ezek a szabályok, korlátozóbbak, mint máshol. Hát ez szerintem elég igazságtalannak tűnik, és aztán itt van a kölcsönös elismerés kérdése, ami szintén nem mindig működik. Tehát vagy harmonizálunk mindent, vagy pedig elfogadjuk azt, hogy ha valaki Olaszországban szeretne elmenni Dániába, akkor miért nem mehetne el? Tehát, hogy valaki törvényesen házasságot köt Olaszországban, és utána elmegy Dániába, akkor miért ne vonatkoznának rá ugyanazok a szabályok, mint Olaszországban? Tehát szerintem a kölcsönös elismerés rendkívül fontos, de hát azért ettől még eléggé messze vagyunk. Hogyha megnézzük például Hollandiában, hogy milyen házassági lehetőségek vannak, vannak olyanok, amelyek teljesen megfelelnek más tagállamok házasságkötési szabályainak, de vannak olyan formációk, például az élettársi kapcsolat, ami nem. Például van, ahol egynemű párok is házasságot köthetnek, van, ahol nem. Tehát lesznek olyan párok, akik valamilyen módon házasságot kötöttek, vagy élettársi kapcsolatot kötöttek egy országban, és ez egyszerűen nem lesz érvényes egy másikban. Itt most nem arról van szó, hogy az érdekházasságokat meg szeretnénk akadályozni, hanem arról van szó, hogy a normális házasságok, például az egyneműek házassága van, ahol elfogadott, és van, ahol nem. Tehát van, ahol nem elfogadott az egyneműek házassága, és az azt jelenti, hogy akkor nincsen kölcsönös elfogadás, nincsen. Egyébként nagyon sok kezdeményezést hallottunk arra, hogy hogyan lehetne ezen javítani, és a bizottságnak is számtalan kezdeményezése van arra, hogy javítsa a helyzetet, de hogyha például megnézzük a belső piac problémáját, akkor azt látjuk, hogy volt egy programunk arra, hogy a különböző akadályokat hogyan tudjuk eltüntetni. És aztán folyamatosan ellenőriztük, hogy ez működik-e, ezt a bizottság végezte el, és akkor megszűntek az akadályok. Tehát talán ebben az esetben is ugyanezt kellene tennünk, először is összegyűjtjük, hogy milyen akadályok léteznek, és utána kijelentjük, hogy ezt és ezt és ezt kell megszüntetnünk. Természetesen nem tudunk mindent egyszerre megtenni, de hát dolgozunk egy ütemtervet, hogy mondjuk a társadalombiztosítással kapcsolatos problémákat meg kell oldanunk, vagy hasonló problémákat. Tehát, hogy legyen egy projektünk, legyen egy listánk, ugyanúgy, mint ahogy a közös piacnál tettük az áruk és a szolgáltatások tekintetében, lépésről lépésre megszüntettük az akadályokat. Itt is ugyanezt kellene tennünk. Köszönöm. Uh, merci, Katalin. Köszönöm, Katalin ezeket a kérdéseket, javaslatokat vagy sugalmazásokat. Kérdezem, ki válaszol elsőként? Tony, mondjuk? Köszönöm szépen. Azt hiszem az utolsó gondolattal kapcsolatban abban rejlik a válasz, hogy a belső piac egy magába foglaló eszköz, és itt arra lenne szükség, hogy először is megfelelő felelősöket találjunk a bizottságon belül, akik horizontálisan megtalálják azt, hogy mik a prioritások, leépítik az akadályokat. Simon Weillel egy bizottságban ültem egyszer, és akkor megvitattuk, hogy mi az a 85 különböző akadály, amelyet le kell bontani. Most igazából már csak a megvalósítás marad hátra. A bizottságban nincsenek meg azok az alapvető a centralizációs szükségletek, amelyek ezeknek a kérdéseknek a globális megoldásához szükségesek. Azt hiszem, hogy pontosan arra van szükség, amit ön javasolt. Thank you, Chair. Um, Köszönöm szépen, nagyon röviden én is válaszolnék arra, arra a három gondolatra. Azzal kapcsolatban, hogy Európai Uniós állampolgársághoz valamilyen tagállami állampolgárságra van szükség, nos hát azt hiszem, hogy a jelenlegi helyzetben ezzel nem sokat változtathatunk, hiszen a szerződésekben le van fektetve az, hogy hogyan is működik ez a rendszer. Az állampolgárság néhány jogot foglal magába, amelyeket ma mm, elmondtam. Most az alapjogok élvezéséhez viszont nincsen szükség arra, hogy európai állampolgárságot kapjon valaki. Tehát itt ez a két, ezt a két dolgot külön kell választani. Különböző, illetve a kontextust mindig meg kell vizsgálni Európában. Ha bárki bárhol elveszítette nemzeti állampolgárságát, akkor az egyben az is jelenti, hogy az európai állampolgárságát is elveszti. Nos, hát ezt az esetet meg kell vizsgálni. Nem tudom, hogy válaszoltam-e a kérdésére, de azt hiszem, hogy nagyon nehéz most egyenlőre új szabályokat kihirtelenít kitalálni, hiszen a szerződésben benne van az, ami benne van. A diszkrimináció nagyon veszélyes lehet, de ugyanakkor néha szüksége is van rá, hiszen vannak olyan helyzetek, amikor a politikusok számára nagyon nehéz elmagyarázni, hogy miért is szükséges a különböző megközelítés a különböző csoportok számára. Én erre utaltam, amikor az imént beszéltem erről, nem arra, hogy el kellene törölni ezeket a szabályokat. Nagyon tetszett nekem az az ön által hangoztatott gondolat, hogy egyfajta értékelést biztosítsunk az állampolgári jogok megvalósulásával kapcsolatban. Bizony ezek a kérdések néha nagyon bonyolultak technikai szempontból, és higgyék el, hogyha egy egységes osztály fog, foglalkozna ezzel a, ezekkel a témákkal, akkor sem biztos, hogy megoldódnának a problémák. Például én nem értek egyáltalán a társadalombiztosítási kérdésekhez, és nagyon sokszor ezek a kérdések a tagállamokban dőlnek el, a minisztériumokban, illetve a szakértők bevonásával. De azt hiszem, hogy azért a gondolat megfontolása érdemes. Köszönöm. Van még olyan jelentkező, aki nem kapott szót? Tessék, parancsoljon. Mártai. Uh, Elnézést kérek, hogy az utolsó pillanatban érkeztem, máshol volt elfoglaltságom, de egyébként követtem ezt a vitát azzal kapcsolatban, amit a kompetenciákkal és a konfliktusokkal folytattunk le itt a szakbizottságban. Követtem a vitát azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudják az uniós polgárok érvényesíteni a jogaikat. Tehát itt kompetenciákról kell beszélnünk, azokról az illetékességekről, amelyek tagállami hatáskörben maradtak. Aztán meg kell néznünk, hogy mit jelent az, hogy uniós polgárság, uniós állampolgárság. Ez maga a realitás, ez, ez működik a gyakorlatban. Tehát mondtam, hogy bizonyos jogok ugye állami hatáskörben maradtak, és más jogok pedig EU-s hatáskörbe kerültek. Hát most ez már a második meghallgatás ebben a témában itt a szakbizottságunkban, úgyhogy mindenképp szeretném elmondani a véleményemet. Itt most nem csak arról van szó, hogy hogyan tudunk egyfajta közös partnerséget, egyfajta polgári partnerséget megvalósítani. És mondjuk most itt szexuális beállítottságtól függően vannak ugye különböző élettársi kapcsolatok, partnerkapcsolatok. Mondjuk mi történik akkor, hogyha megkötetik egy élettársi kapcsolat, vagy egy partner kapcsolat egy adott államban, és utána ez a pár átmegy egy másik államba, ahol egyszerűen csökkennek a jogai, vagy pedig egyáltalán nincsenek jogai. Itt most nem csak szexuális jellegű megkülönböztet, megkülönböztetésre gondolok, hanem vallási megkülönböztetésre, vagy fai megkülönböztetésre, vagy pedig valamilyen fogyatékosság alapján történő megkülönböztetésre. És a nemek közötti megkülönböztetést már meg sem merem említeni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ha alapvető jogokról beszélünk méghozzá emberi jogokról, akkor ezeket minden tagállamban meg kell tartanunk, és nem fogadhatunk el olyan tagállami jogszabályt, ami ezt korlátozza. Köszönöm, meg ez egy komoly kérdés volt. Remélem, hogy nem leszel beteg, nem esel komába. Szeretném megkérdezni, hogy ki kíván válaszolni Michaelnek. Kíván-e valaki erre gondol, ezen elgondolkodni? Bianchi úr. Uh, Igen, azt hiszem, hogy teljesen egyetértek önnel. Valóban szükséges lenne arra, hogy minimális sztenderdeket alakítsunk ki, ugyanis uh, ezt ugyan nehéz meghatározni, hogy hogyan lehetne megoldani, különböző módon lehet ehhez hozzáállni, de a stokholmi programmal kapcsolatban az a megközelítés, hogy uh, a teljes életciklust egységként kezeljük, tehát a személyek egész életét átívelő megközelítése van szükség annak érdekében, hogy az emberek jogai ne csorbuljanak semmelyik életszakaszban. Még akkor sem, amikor haldokolnak vagy meghaltak. Ne haragudjon. Most ugye arról van szó, hogy a mozgás szabadsága megvalósul egészen addig, amíg él az adott személy, de amikor meghalt, akkor a testét nem lehet már olyan szabadon szállítgatni. Válasz. Meg fogjuk vizsgálni, hogy mi a legjobb megoldás. A nemzetközi magájogot lehetne bizonyos esetekben alkalmazni. De minden esetre meg fogjuk vizsgálni azt, hogy ebből a szempontból is odafigyeljünk a megszületendő jogszabályra. Ami a nemek közötti megkülönböztetést illeti, nos hát itt is előrehaladásról számolhatok be. Az Európai Bizottsági Javaslat valóban eléggé minimális követelményeket tartalmazott egészen a mai napig, tehát itt napra készítétere van szükség. Én pedig azt szerettem volna mondani, hogy a elismert élettársi kapcsolata kapcsán 2004-ben már meg, illetve a 2004-es ide vonatkozó irányelvet már megvizsgáltuk, és hát itt különböző uh, megoldások uh, kínálkoznak a tagállamok részéről. Nagyon érdekes az, hogy bizony sokszor még a saját jogot sem uh, követi az adott tagállami megítélés, és hát óriásiak az ellentmondások, a törések a jelenlegi helyzetekben. Ezeket igazából anélkül is le lehetne építeni, hogy a tagállamokat arra kötelezzük, hogy megváltoztassák jelenlegi jogszabályaikat. Amennyiben az Európai Unión belül valaki mozog, nagyon fontos lenne az, hogy biztosítsuk ugye a nyugdíjra való jogosultsághoz hasonlóan a szabadságjogok megvalósítását is, tehát nagyon fontos, hogy ezek a jogok se élvezzenek, vagy ne csorbuljanak. Nagyon fontos az is, hogy a különböző panaszok közötti specializáció megvalósuljon. Ugye különböző kérdések merülnek fel, társadalombiztosítás, családjog, adózás. A bizottságon belül, hogyha egy cselekvési tervet kívánnak létrehozni, akkor bizony egy magas szintű politikai felelősséget kell megállapítani a bizottságon belül, és a többi intézmény felé is. Tehát nem azt javaslom, hogy mindenki e, tehát minden ide kapcsolódó kérdés egy szolgálaton belül valósuljon meg, de mégiscsak a bizottságon belül azért szükség van arra, hogy a felelősségi köröket pontosabban meghatározzuk. Talán annak kapcsán lehetne ezt megvalósítani, hogyha az alapjogi kartát kötelezővé tesszük jogi értelemben. Kérdezem, kére valaki még szót? parancsolj, ombudsman úr. Um. Két nagyon rövid megjegyzést szeretnék tenni. Először is csak azt szeretném elmondani, hogy az ombudsman ugye folyamatosan azon dolgozik, hogy meglegyenek legalább a minimum standardek nagyon sok területen, többek között a polgári jogokkal kapcsolatban is. Tehát mi mindenképpen abba az irányba szeretnénk elmozdulni, amit önök is elmondtak. Tehát arról van szó, hogy mi mindenképpen szeretnénk elkerülni a teljes homogenizálást, nem arról van szó, mi minimum standardeket szeretnénk megvalósítani. Tehát ez egy olyan tényleg fontos pont, amit szeretnék hangsúlyozni. A következő fontos pont, amiről szeretnék szólni, az az, hogy itt a belső piacnál nagyon bonyolult szabályok érvényesülnek. Szerintem a bizottság remek ötlettel állt elő. Itt arról van szó, hogy elindították a szolvitot. A szolvit mindenki számára lehetővé teszi, hogy a problémákat gyorsan megoldják. Gyors alatt azt írtam, hogy 10 hét leforgása alatt. Hogyha nem használják megfelelőképpen a szolvitot, akkor annak az az oka, hogy a tagállamok egyszerűen nem tudják, hogy ebben a mechanizmusban milyen potenciálok, milyen lehetőségek rejlenek. Az imént elhangzott az, hogy talán a problémagoldást javítani kellene, hát ehhez hozzátartozik a Szolvit is, köszönöm. Minden hozzászólónak a panelen belül mondanám, hogy most megadnám a szót Ursula Gacek kollégánknak, hogy a végső következtetéseket levonja erről a nagyon érdekes vitáról. Elnök úr, köszönöm szépen. Először szeretne, szeretnék köszönetet mondani önnek is, és a kollégáknak is, akik hozzászóltak a vitához. Nagyon nagy öröm számomra, hogy tényleg gyakorlati vitát folytattunk az uniós polgársággal kapcsolatban, és végül eljutottunk azokhoz a problémás kérdésekhez, amiket meg kell oldanunk. Hát mi is volt a mai vitánk témája? Először is, hogyha Szora úr hozzászólására szeretnék visszautalni a lengyel belügyi és közigazgatási minisztérium részéről, akkor azt tudom kiemelni, hogy valóban nagyon fontosak az EU-n belüli migránsok. Itt a Libel szakbizottságban nagyon sokat beszélünk a menedékkérőkről, a harmadik országok állampolgárairól, de nagyon sokszor megtörtént az, hogy arról is beszéltünk itt a tagállamban, hogy az egy EU tagországból egy másik tagországból érkező migránsok jogait tudjuk betartatni. Hát úgy gondolom, hogy azt is nagyon fontos figyelembe venni, amit szintén elhangzott, hogy az EU-s polgárok húsvér emberek, akiknek gyakorlati problémáik vannak. A konzuli védelemmel kapcsolatban nagyon sokan hozzászóltak, aztán a migránsok egyenlő bánásmódjával kapcsolatban is sok minden elhangzott, a Lisszaboni szerződést is többen említették, ezekkel a hozzászólásokkal egyetértek. Ciprusi kolléga megjegyzését külön nagyra értékelem, különösen azért, mert ő nagyon fontos szereplője volt az Alkotmányos Szakbizottságban az ottani szöveg elkészítésének. Úgy gondolom, hogy igenis kiegyensúlyozott lett ez a szöveg. Arról van itt szó, hogy azt kell megnéznünk, hogy a polgárok tudatában vannak a jogaiknak, és hogyha nem, akkor miért van ez így? Nagyon örülök az ombudsman hozzászólásának, hiszen arról van szó, hogy itt van ez az ombudsman, és hogyha mi elrontunk valamit, akkor ő kapja meg a panaszokat emiatt. Három nagyon fontos dolgot mondott el az ombudsman. Az egyik, hogy a helyi problémákat, a helyi érzékenységeket meg kell ragadnunk, és ezekre helyi megoldásokat kell kidolgoznunk. És aztán a második fontos dolog az, hogy az uniós polgárság egyfajta kiegészítés, egy plusz, egy bónusz a nemzeti polgársággal kapcsolatban, vagy a nemzeti állampolgárságot kiegészítve. Itt a Libe szakbizottságban nagyon sokszor megállapítottuk, hogy a polgárok úgy érzik, hogy valami távoli dolog ez az EU, és hogy itt zárt ajtók mögött eldöntenek dolgokat itt Brüsszelben, amiket utána rájuk kényszerítenek. Hát úgy gondolom, hogy a mostani vitát például a terrorizmussal kapcsolatban zárt ajtók mögött folytatták le, és ez is azt jelenti, hogy nem jöhetett el mindenki, aki szeretett volna eljönni, tehát ott valahogy kizártuk a polgárokat. De ezzel ellentétben most ez a nyilvános meghallgatás, ez webstreamingen hallgatható, tehát nagyon széles közönséghez eljut ez a mai vita. Bianchi úr nagyon jól teljesített ahhoz képest, hogy bürokrata. Tényleg, nagyon jó volt ahhoz képest, hogy bürokrata. Hát nagyon örülök, hogy a bürokraták is foglalkoznak a kommunikáció és a végrehajtás kérdésével, és nagyon örülök, hogy a bizottságnak egy ilyen rendkívül hozzáértő és profi képviselőjével tárgyalhattunk a mai napon. Elhangzott az, hogy a helyi törvények óriási problémákat okozhatnak. Elhangzott egy konkrét példa azzal kapcsolatban, hogy mondjuk ki milyen jogokat kap, ki milyen kez, ke, kedvezményeket kap, hogy mondjuk ki kaphat egy helyi szinten kezelt szociális lakhatási lehetőséget, és még számos példát is mondhatnánk. Venable úr prezentációja szintén nagyon fontos volt szerintem, mert a konzuli védelemmel kapcsolatban a legfontosabb kérdést vetette fel. Itt arról van szó, hogy a tagállamok vonakodnak a konzuli védelemről tárgyalni. Vannak olyan országok, akik rengeteg pénzt költenek a GDP, jelentős százalékát költik a diplomáciai szolgálatokra. Hát az én országom a konzuli és diplomáciai szolgálatokra igenis rengeteg pénzt költ. És hát felmerül a kérdés, hogy mondjuk miért fizessen egy francia adófizető azért, hogy mások konzuli védelmet kapjanak és hát hiába mondjuk azt az összes európai polgárnak, hogy ne izguljatok, ha bajba kerültök, majd elmentek a francia konzulátusra, és majd a franciák segítenek. Hát ez nem működik. Elég csak a, a bombéi incidensre gondolni. Ott voltak az emberek egy szár semmibe, pizsamába, és egyszerűen nem tudták, hogy hova fordulhatnak. Voltak olyan konzulátusok, akik nemhogy anyagilag nem segítettek, de még emberileg is alkalmatlanok voltak arra, hogy megoldják ezt a problémát. Még csak nem is érezték át ezeknek az embereknek a problémáit. És hát ezek után nem csoda, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy teljesen fölösleges elmenni szavazni, mert úgyse történik semmi, úgyse számít, amit, uh, ahogyan ők szavaznak. Egyébként visszatérve a bizottságra, pontosan az a bizottság feladata, hogy feloldják a bürokratikus akadályokat, de a parlamentnek kell elindítani a kezdeményezést, a parlamenttől kell, hogy származzon a politikai akarat. És éppen ezért nagyon jó kezdeményezés mondjuk az, hogy két napig is szavazhassanak az emberek, két napon keresztül szavazhassanak. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy nagyobb legyen a részvétel az európai választásokon. Mondjuk, hogyha lehetne mobiltelefonon szavazni, akkor szerintem sokkal többen szavaznának. Tehát az én feladatom az, hogy kitaláljam, hogy lehessen mobilon szavazni, az önök feladata pedig az, hogy az ezzel kapcsolatos akadályokat uh, meg tudják szüntetni. az Európai Bíróság nagyon sok fontos döntést hozott, tehát a bíróság esetjogát is figyelembe kell venni. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak kellene megvizsgálni, hogy bizonyos akadályokat miért állítottak föl. Azt hiszem, hogy ez lenne a korrekt megközelítés. Nagyon örülök annak, hogy Kohanovski úrról is szó esett, aki pontosan az új tagországok gazdasági migránsaival foglalkozik, azokkal, akik az új tagországokban, a régi tagországokba érkeztek. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban sokkal konkrétabb vitát kellene folytatnunk, például a civil társadalommal. Azért örülök különösen, hogy ma látok itt civil társadalmi képviselőket, de több kapcsolatra van szükségünk. Az egyablakos megoldás szerintem nagyon jó ötlet, és amit Lengyelország részéről elmondott Szora úr, az tényleg nagyon jó ötlet volt. Én magam is együtt dolgoztam különböző szakértőkkel ebben a kérdésben, és azt hiszem, hogy a lengyel megoldás, amit Szora úr elmondott, talán példaként szolgálhatna a többi tagállam számára is. Aztán mit a legfontosabb kérdés, mit az alapvető kérdés, amivel foglalkoznunk kell. Kesmen kolléga azt mondta, hogy egy alapvető minimumra van szükség. Én azért ettől tartok, mondjuk mi történik, hogyha megegyezünk egy minimumban. Hát szerintem amiben meg tudunk egyezni, az annyira minimális, hogy szinte elhanyagolható. Tehát egy nagyon nehéz vitával egy igen kicsi, elhanyagolható minimumhoz fogunk csak eljutni. Aztán Bianchi úr azt mondta, hogy a különböző nemzeti sajátosságokat, kulturális sajátosságokat figyelembe kell venni, és ebben a tekintetben nehezen tudunk bármit is rákényszeríteni a tagállamokra. És tovább lépve Veniből úr hozzászólásához, ő azt mondta, hogy az első szint az, hogy az emberek a tagállami jogszabályokat betartsák, és utána léphetünk csak az európai szintre. Ami az eredménytáblázatot illeti, hogy nézzük meg, hogy mi működik jól és mi nem működik jól, és ezt egy eredménytáblázatban jelenítsük meg. Ezt nagyon jó ötletnek tartom, többek között az ötödik jelentéssel kapcsolatban. Egy Kaizen nevű japán menedzselési technikát tanítottam, mielőtt EP képviselő lettem, és ez a menedzsment technika, ez azt jelenti végül is, hogy lassacskán, kis lépésekben kell megoldani a dolgokat. Hogyha valahol felmerül egy nagy probléma, akkor az emberek pánikolnak, és nem bírnak semmilyen munkát elvégezni és a japánok pedig azt mondják, hogy bontsuk le kis problémákra ezt a nagy problémát, olyan kicsikre, amiket képesek vagyunk megoldani, és így lépésről lépésre dolgozzuk fel a nagy problémát. Itt is ezt kellene tenni. Itt van egy óriási probléma, ezt egyszerre nem tudjuk megoldani. De hogyha kis célokat tűzünk ki, amiket el is tudunk érni, akkor előrelépünk. Ha óriási célokat indítunk el, amikhez köztudottan nincs meg a politikai akarat, akkor nem történik semmi. Úgyhogy ezt a japán menedzsmentet esetleg itt az uniós polgársággal kapcsolatban is felhasználhatnánk, ami a bizniszben működik, talán a politikában is működik. Úgyhogy részemről, hölgyeim és uraim, nagyon nagy köszönet illeti önöket. Nagyon sokan eléggé csöndben voltak a délután folyamán, hallgatás beleegyezés, gondolom, hogy ezek akkor egyetértenek ezek a kollégák egyetértenek azzal, amit elmondtam. Még egyszer köszönöm szépen, köszönöm szépen az elnök úrnak, hogy létrehozta ezt a ma délutáni ülést, amit az önök társaságában tölthettem el. Köszönöm. Uh, voilà, merci beaucoup. Nos, köszönöm. Ursula, Ursulának kell ejteni, mondták nekem az ő uh, keresztnevét. Ursula Gaseknek köszönöm a jelentést, sok szerencsét kívánok, és mindenkinek köszönöm a részvételt, köszönöm a tolmácsoknak is, mondja nagyon kedvesen az elnök is, mindenkinek jó estét kívánok.